országoknak, a kikötőknek, a hatóságoknak, hogy felkészüljenek az irányelv alkalmazására. Kalasz úr, alelnök úr, van egy konkrét javaslatom, hiszen volt egy utasjogi kampány, és azt kérem, hogy 24 hónap múlva, amikor életbe lép a rendelet, a tengeri utasokkal kapcsolatosan. Kérem, hogy ugyanezeket az intézkedéseket az a hajó közlekedés összefüggésében is alkalmazzák. Köszönöm. Lezárom a vitát. A szavazás holnap kerül sorra déli 12 órakor. Now we pass, we... Most pedig lássuk a következő témát, mégpedig ajánlás második olvasatra en Jensen az előadó intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben és az egyéb közlekedési módokhoz való kapcsolódás. Ez a címe a következő témánknak. Most meg is adom Jensen asszonynak a szót négy percre. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Téma, hvad er det egentlig for noget? Ja, det er alle mulige informationssystemer. Nos, mi is az az intelligens közlekedési rendszer? Olyan információs rendszerekről beszélünk, amelyek az közúti szállítás, közúti forgalmat hatékonyabbá és környezetbarátabbá teszi a GPS ilyen rendszer például, amelyet a városokban és a falvakban használnak, vagy az autópálya díj rendszerek. Jó néhány intelligens közlekedési rendszer létezik ma is már, de nagyon sok fejlesztése van folyamatban, amely jobb információt biztosít majd számunkra, mint ami most rendelkezésünkre áll. utazási információk dugókról, közlekedési dugókra vonatkozó információk, baleset esetén automatikus segélyhívás, időjárás jelentés, mindezek nagyon érdekes szolgáltatások. Van néhány dolog ebben a jelentésben, amely frusztrál bennünket, meg kellett néznünk, hogy hogyan is értelmezzük az intelligens közlekedési rendszerek fogalmat, hiszen nagyon sok technológiát lefedett. Amikor eh, ezt a munkát végeztük, nagyon eh, elszomorított, hogy ezek a szolgáltatások még nem állnak rendelkezésünkre. Nem tudjuk például a légi közlekedésben, hogy hol vannak benne hatások, gondok, miért nem állnak még ezek a rendszerek rendelkezésünkre hiszen ezzel kapcsolatban azt mondják a különböző illetékesek, hogy nem léteznek a megfelelő szabványok, normák, amelyek alapján le lehetne gyártani ezeket a rendszereket, és ezeket interoperabilitással lehetne tenni a különböző országok között. A jelenlegi rendszerek úgy, szempontjából is fontos, hogy ezek egymással műk, össz, együtt tudjanak működni. Nem szeretnénk, hogyha az információ áramlása fennakadna, megakadna az interoperabilitás hiánya miatt. Úgyhogy négy területre és hat intézkedési tervre szűkítettük le a témát. Az az elképzelés, hogy biztosítsunk információt a közutak biztonságáról, általában a biztonságról, ehm, az e-call rendszer, amely automatikus tájékoztatás jelent például az utasok, a sofőrök számára arról, hogy milyen biztonságos parkolóhelyeket tudnak használni, és ezeket előre le tudják foglalni, hogy kicsit kevésbé legyen feszült az életük, amikor kamionjaikkal, terautóikkal utaznak. Aztán az ITS rendszerekkel kapcsolatban Ugyan korábban is előfordult, hogy normákra, szabályokra volt szükség, de a tanács nem volt hajlandó elég messzire menni, különösen a megvalósításban. Mi azt javasoltuk, hogy két lépcsőben oldjuk meg a problémákat, először is határozok meg azokat az alapspecifikációkat, amelyeket aztán a második szakaszban valóban meg tudunk valósítani. Szeretnék Dika Kok eh, és Brapos képviselőknek köszönetet mondani a nagyon szoros és komoly együttműködésért. Köszönet jár a svéd elnökségnek, amely nagyon sokat tett, enélkül nem, nem állna rendelkezésünkre ez a végleges szövegváltozat, de köszönetet érdemel a bizottság is, amely lehetővé tette, hogy eddig a szintig eljussunk a megállapodás szempontjából. Köszönöm, mondja az elnök, megadom a szót a biztos úrnak, Sim Kallásznak. Köszönöm, elnök úr. Képviselők, szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, különösen Jensen asszonynak, a jelentéstevőnek, az intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos kiváló mond, munkájuk eh, kapcsán az ETS direktíva elfogadása felé tett fontos lépés ez. Nos, az Európai Parlament előtt szeretném újra megérősíteni a lehetőleg egyértelműbben, hogy mennyire fontosak számunkra az intelligens közlekedési rendszerek, az ITS rendszerek. Az e-code, az elektronikus autópálya díj beszedési rendszert, stb. stb. Ezek mindegyike csökkenti az utazási időt, az adminisztrációt, és javítja biztonságot. Az elmúlt sok évben az Európai Bizottság eh, mindig is támogatta az ilyen megoldásokat, azonban az intelligens közlekedési rendszerek, ITS rendszerek megvalósítása sokkal lassabb volt a közúti közlekedésben, mint más módul, a módozatokban, modalitásokban. Kétségtelen, hogy a szabványosítás eh, nem jutott előre hogyha ezt a megvalósítás mércéjén mérjük. Ezért intézkedési tervet fogadtunk el, és javaslatot tettünk egy direktíva elfogadására közúti eh, modalitások területeivel kapcsolatban, illetve ennek a más modalitásokhoz való kapcsolása terén. A tanács ellenvetését természetesen figyelembe vesszük, ebben az összefüggésben különösen örülünk Jensen asszony ajánlatának, javaslatának, amelyet a Trump bizottság június 22-én fogadott el szavazatával, és bízom abban, hogy az anyagot az Európai Parlament egésze is meg fogja szavazni a holnapi plenáris ülés alkalmával. A, biz a bizottság teljes mértékben elkötelezte magát e fontos munka mellett, az ITS direktíva megvalósítása mellett, és ennek során minden e, állami és e, magán érdekeltel együtt fogunk dolgozni szorosan. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót, illetve megköszönöm a szót, megköszönöm a felszólalást Kallasz úrnak, most pedig megadom a szót Koch, e, Dieter Koch kollégánknak egy 31 perc 30 másodpercben. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Ahhoz, hogy az intelligens közlekedési módokat bevezessük a közlekedésbe, nagyon fontos, más közlekedési módokra is kihat. Ezért különösen fontos. Egy új közlekedési időről beszélhetünk, egy új korszakról. Nagyon fontos, hogy célirányosak legyünk, kiterjedt intézkedési tervet valósítsunk meg, és integráltan kezeljük az infrastruktúrát az intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ezek kötelezőek legyenek. Ez biztos el is jön, csak nem tudom mikor, pedig szeretném, ha lennének pontos időhatára ezen kívül a közlekedést biztonságosabbá, hatékonyabbá, tisztábbá teszik, és új közlekedési módokhoz való kapcsolódásra nyújtanak lehetőséget. Ezen kívül az adatvédelmet biztosítják, ezen kívül kapacitás optimalizálást, ezen kívül magánemberek és üzletemberek számára további közlekedési utazási módokat biztosítanak. Az intekedési rendszerek a közlekedés jövőjéhez tartoznak. Ezen kívül az EU 2020-as stratégiájának részei, hiszen előrelépést eh, jelentenek. Kompatibilisak kell, hogy legyenek a jelenleg és a jövőbeni rendszerekkel is. A néppárti frakció részében azt várom el a, biztons, a bizottságtól, hogy a normákat, az ikolokat, az információs rendszereket, a foglalási rendszereket megfelelően hatékonyan tegyék, hogy megkezdődhessen ez a folyamat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Koch úr. Most pedig Tikau asszonynak adnám meg a szót. Két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, az intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos irányelvről beszélünk a közleke- közötti közlekedés területén. Ez egy nagyon fontos előrelépés ahhoz, hogy a közlekedés területén nagyobb biztonságot garantáljunk. Minden raportőrnek szeretnék köszönetet mondani, hogy kiterjesztette az irányelv hatáskörét, azért, hogy bevették a más közlekedési módokhoz való kapcsolódásra vonatkozó kereteket is. Nagyon fontos az infrastruktúrák, az interakciók megvizsgálása, különösen a városi közlekedés területén, és a más közlekedési módokhoz kapcsolódások számbavétele. Az első olvasat óta már a parlament azt szeretné, ha kibővítenénk a hatáskört, és szigorúbbá tennénk az, adá- az adatvédelmet. Négy prioritás területet azonosítottak be normák megszabárása az ITS rendszer területén. A bizottság elkötelezte magát, hogy gyorsan elfogadja a normákat 2014-ig. Tájékoztatást adnak európai szinten, hogy milyen multimodális közlekedési rendszerek működhetnek. 2013 reálidejű ütemtervek. Utána a minimális hozzáférhető információ a közlekedést, utasbiztonságot illetően ingyen. Ezen kívül az e rendszer megvalósítása európai szinten 2012-2013 tájékoztató biztonságos parkoló tehergépkocsik számára ezzel kapcsolatos információs rendszer. Életbe lépett a Lisszaboni szerződés és a komitológiai eljárás, ezért kicsit elhúzódott a folyamat. De az említett specifikációkat elfogadja majd a bizottság. Ez csak a kezdete az ITS folyamatnak, és reméljük, hogy mind a bizottság, mind a tagállamok minden pénzügyi eszközt bevetnek ennek érdekében. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, Tika asszony, most pedig megadnám a szót Gesin Meissner asszonynak. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Koch úrnak igaza van, ez egy új korszak kezdete Tavaly láttam olyan teherautókat, amik egymással beszélgetnek. Tudom, hogy ez kicsit furcsán hangzik, de ez a jövő, és ez valóban létezik. Biztonsági szempontból, hogy egy teherautó felismerje, hogy milyen akadály áll előtte, mondjuk át akar menni egy személy, és ezt közli is a vezetővel, hogy időben fékezzen, ez megakadályozhatja a balesetet. Ez valóban nagyon fontos. A Jensen jelentése ezért aztán nagy előrelépés, és rávilágít arra, hogy hol állunk, és hol állhatunk a jövőben, ahhoz, hogy megakadályozzuk a közlekedési dugókat, és hogy csökkentsük a környezet terhelését és a balesetek számát. Ezen kívül Németországban, Hannover környékén már vannak sebességmérések intelligens szempontból, tehát milyen gyorsan kell ahhoz vezetni a vezetőnek, hogy elkerüljék a dugó kialakulását. Ilyen dolgokra szükségünk van a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, kolléga. Most eh, Frida Brefult eh, asszonynak adom meg a szót egy percre. Egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy megelégedésemre szolgál, hogy végre van egy olyan európai szabályozás, amely az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozik. Nagyon nagy szükség volt már erre. Éppen ezért köszönetet szeretnék mondani Jensen asszonynak erőfeszítéseiért, illetve azért, hogy ilyen tárgyalásokat folytatott, és ezt a fontos eredményt elérték a környezetszennyezés problémája, illetve a torlódások problémája olyasmi, amelyekre innovatív megoldásokra van szükség, és ez azért lényeges, mert az intelligens közlekedési rendszerek optimalizálhatják a közlekedést. Ez most nagyon szép töredezett, és a különböző megoldási lehetőséget nem kapcsolódnak egymáshoz nem tudják egymást közösen erősíteni. Erre fontos, erre igen nagy szükség volna. És a következő években meg kell határozni, hogy melyek azok az első intézkedések, amelyek ezt a célt szolgálják. Először a, a delegált jogi aktusok tárgyalását kell beütemezni, és nagyon lényeges, hogy ezek mind összhangban legyenek a felhasználói igényekkel, vagyis felhasználóbarátok legyenek. Felhasználó alatt most természetesen a közlekedés felhasználóit értjük, és minden felhasználó számára ezeknek elfogadhatónak kell lenniük. Rosbach asszony, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Beszélnek egy olyan szerkezetről, amely a környezet tulajdonságait rögzíti, és nagyon hasznos volna, hogyha ezt a mi országunkban is használhatnánk, és Európában sokkal könnyebb volna így a közlekedés. Jensen asszony ír az európai autópályák helyzetéről is. Ez nagyon lényeges kérdés, konkrét technikai kérdéseket is taglal a jelentés. És figyelembe kell venni különböző specifikációkat is, hiszen ebben az ügyben különböző rendelkezésekre van szükség, és ez az irányelv nagyon fontos a kamion vezetők szempontjából is. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a jó szándékot, amely a, az, ajánl, az irányelv szerzőit vezérelte, és hitet kell tennünk a meggyőződésünk mellett. Köszönöm szépen, Rosbach haszony. Most Komocakos úr kap szót másfél, másfél perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az intelligens rendszerek alkalmazása a közúti közlekedésben és a más közlekedési módokkal való összekapcsolása nagyon fontos, különösen fontos téma. Ez egy valóban nagy kihívás az európai közlekedés számára. Ahogy az előttem szólók mondták, egy új korszak kezdetének vagyunk tanulni. Az ITS-nek a megvalósítása mit eredményez? Először is sokkal eredményesebb, stabilabb és biztonságosabb közlekedési módokat. Ezen kívül tisztább és barátságosabb, környezetbarátabb közlekedési módokat. Hogyha jóvá hagyjuk ezt a keretet, ez egy nagyon pozitív fejlemény lesz minden egyes európai állampolgár számára. Így aztán Azért különösen fontos ez, mert az önkéntes felelősségvállalás nem működött eddig. Ezért, hogyha rövid időn belül szeretnénk látni ezt a rendszert, akkor mindent meg kell tennünk ennek érdekében. Ahogy a raportőr is mondta, Jensen asszony is, és gratulálnék neki, tovább kell lépnünk, jóvá kell hagynunk ezt, hiszen ez egy nagyon nagy tárgyalás, nagyon nehéz tárgyalás végét jelzi, ami nem rég zárult. Most tovább kell lépnünk. Nincs szükségünk arra, hogy új és használhatatlan jogszabály jöjjön létre, ezért aztán gratulálni szeretnék Jensen aztán, hogy nem így történt. Köszönöm. Colleague, uh, now the... Köszönöm szépen. Most pedig Ayala Sender asszony, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék Jensen asszonynak, hiszen nagyon elkötelezetten tanulmányozta az intelligens közlekedési rendszereket a közúti közlekedésben, a harmonizáció érdekében, és az összehangolhatóság érdekében ez még fontosabb felmerült az, hogy valós időben kapjanak az autóvezetők információt a közlekedésről, és itt az intermodalitás is nagyon fontos kérdés a jövőre nézve. Jensen asszony is beszél erről, és a harmonizációt is ki kell terjeszteni egész Európára. A, nagyon fontos ez a dialógus, illetve a rendszerek közötti párbeszéd is, nagyon örülök, hogy a biztonságra vonatkozó alkalmazásokról is szól a szöveg, illetve arról, hogy az ICO rendszert egész Európára terjesszék ki. Nagyon fontos, hogy ne csak az infrastruktúrákra terjedjen ki ez a szabályozás, hanem a vidéken használt járművekre is, ahol sokszor felmerül egy-egy baleset, és nem tud a sérültekhez a mentőidőben megérkezni különböző problémák miatt. Nagyon hasznosnak tűnik ez a parkolási megoldás, ezt is teljesen támogatom. A jövőben ezt is minél jobban ki kell terjeszteni a közutakon. A Galileo nagyon fontos, hogy plat, ennek a szolgáltatásnak a platformjává váljon. Kálásztájáni úr és eh, remélem, hogy megtalálják majd a jövőben a megfelelő megoldásokat. Köszönöm szépen. Most eh, Orestero úrnak adom meg a szót. Egy perc. Tisztelt kollégák, kedves elnök úr! Az, hogy jobban kezeljük a közlekedést, nagyobb biztonságot biztosítjunk a közutakon, ez a lényeg az ITS Mi a célkitűzés? Az, hogy integrált, koordinált rendszer dolgozzunk ki, a szolgáltatások folyamatosak legyenek, a közlekedés fenntartható legyen. Ezen kívül a pénzügyi hatás nagyon lényeges. Az interfészek kialakítása miatt a közlekedési rendszerek kommunikálhatnak egymással, így integráltá válnak hatékonyságot szeretnénk, és folyamatosságot. Ezek azok az elvek, amik alapján a jövőbeni rendszereket működtetnünk kell. Jó lenne, ha felmérnénk a regionális jellemzőket, ezen kívül, hogy hogyan köthetjük össze a különböző közlekedési módszereket, hogy maximális hatékonyságot érhessünk el. Ehhez tanulmányokra van szükségünk. Reméljük, hogy a kijelölt szakbizottság figyelembe veszi a helyi felügyeletek véleményét, és gyors reagálási rendszereket alakít ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rosszi úr. Most pedig megadnám a szót Kósa úrnap. Másfél perce. Köszönöm szépen a szót. Magam is szeretném üdvözölni az intelligens közlekedési rendszerek bevezetését

Köszönöm szépen, elnök úr! Az, hogy egy egységes keretet hozzunk létre az ítés rendszerek összehangolhatóságára, nagyon fontos a közlekedés modernizálására. A tagállamoknak kötelessége, hogy a koordinált ítés rendszereket működtessék. A raportőrként én úgy vélem, hogy az interoperábilis ITS nagyon fontos, különösen a vasút területén, különösen, hogy a közlekedési akadályokat fel akarjuk számolni. Nagyon fontosak a nemzeti normák, az információs programok. Az a tény, hogy a tagállamoknak lehetősége van hogy modernizálják a már létező rendszereiket, egy nagyon pozitív vonás ennek a folyamatnak. Így elkerülhetjük a rendszer leállását. Elnök, köszönöm. Kelly úr. Köszönöm szépen. Butaság volna azt mondani, hogy nem támogatjuk az intelligens javaslatokat, és különösen az intelligens közlekedési rendszereket nem lehet ellenezni, ezeket csak üdvözölni lehet. Jensen asszonynak és Kálasz úrnak is köszönöm, hogy felvázolta az előnyeit az ilyen rendszereknek a környezetvédelem szempontjából, közlekedésbiztonság szempontjából, a megfelelő parkolási rendszerekről is beszéltek. Mindezek nagyon előnyösek a felhasználók számára. Ami pedig az, a közlekedésbiztonságot illeti, szeretném, hogyha ezt is hangsúlyoznánk, illetve azt, hogy az a lassú vezetők milyen hatással vannak eh, a balesetek kialakulására. Nagyon köszönöm az intelligens eh, Jensen asszonynak, hogy eh, ezeket a rendszereket, ezekre felhívja a figyelmét mindenkinek, legyenek okosak vagy kevésbé okosak az ilyen felhasználók. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek, illetve ennek a jogi eszköznek a meghatározása nagyon hasznos lesz. A ETS, közlekedési rendszerek, stb. ezek mind nagyon fontosak, de én két dolgot szeretnék a biztonságról mondani. Először is a biztonságos parkolók fontosságát kell hangsúlyozni a kamionok esetében, illetve az, a tanulóvezetők és a biztonság vonatkozásaira is ki kell térni. Sok információt gyűjtöttünk be már erről, de nagyon körültekintőnek kell lenni, hiszen sokszor az autovezetők mindenre figyelnek, csak a vezetésre nem. Ennyit szerettem volna elmondani Jensen asszony jelentésével kapcsolatosan. Úgy vélem, hogy egyrészt megpróbálunk egyre több információt adni az autóvezetőknek, de azért legyünk körültekintőek, azért a sofőrök figyeljenek a vezetésre. Köszönöm. Most pedig Obermeier úrnak adom meg a szót. Elnök úr, nyilván a közúti közlekedésnek nagy veszélyei vannak, és ezek sok mindentől függnek. Néhány megjegyzésem lenne először is. A bizottságnak a javaslata, miszerint úgynevezett gigalinereket, hatalmas teherautókat a forgalomba e- engedjenek, ez veszélyeztetné a közlekedés biztonságát. Az európai utakat nem ilyen hatalmas teherautókra dolgozták ki, ez katasztrofás baleseteket okozna ezen kívül. Az alagút tüzek katasztrófái bebizonyították már, hogy a tűzvédelem mennyire fontos a gépjárművekben, tehát javaslom, hogy a motorháztető alá egy kötelezően beszerelendő tűzoltó rendszert szereljenek. Ez körülbelül 50 és 120 euró között lenne, és nagyon olcsó megoldás. Köszönöm szépen a figyelmüket. Very much the floor to miss. Köszönöm szépen, megadom a szót Franszuldi képviselőnek. Grazie, Presidente. Milioni di Köszönöm. Elnök úr, az európai polgárok éppen most készülnek a nyári utalásaikra, de sajnos, mint minden évben, most is meg kell küzdeniük az elveszett csomagokkal, a dugókkal, e, valószínűleg a tűző napsütésben, illetve mindenféle balesetektől és katasztrófáktól sem kíméli meg őket az élet. Jó lenne, hogy az Európai Bizottság e, tájékoztatási Eh, kampányt indítana természetesen az eh, eh, utazók jogaival kapcsolatban, az azonban ez nem elég, hiszen nagyon gyakran sárba tiporják az utasjogokat, hónapokig, évekig kell várniuk, még a, jobbá, a kárpotlást megkapnák. De nagyon fontos lenne az, hogy gyakorlati intézkedések óvják az utasjogokat, különösen bizonyos a mostanában megkövetkezett események fényében. Köszönöm Ranzóli azt, hogy a felszólalást mondja az elnök, és megadom a szót a biztos úrnak, a Szimkalasznak. Mr. President, honorable members, I would like to thank one... Elnök úr, kedves képviselők, még egyszer köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek, és Jensen asszonynak ebben a jogalkotói folyamatban végzett kitűnő munkájáért, amely az IT-s rendszerekre vonatkozó irányelv elfogadását célozza. Nagyon nagy munka áll előttünk, hogy megvalósítsuk a gyakorlatban is ezt az intelligens közlekedési rendszert. Élnünk kell a bizottság jogköreivel, a tanács és mi is már 7 év óta munkálkodunk ezen. Tovább tesszük ezt, bevonjuk a köz és a magán szereplőket is. Köszönjük szépen a figyelmet! You, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig Anne Jensennek adnám meg a szót, aki a jelentést éve. Tak, herr formand, og tak til alle kollegerne for bemærkningerne, vi har fået. Jeg synes, at debatten viser, at... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindenkinek az észrevételeit. Ez a vita bizonyította, hogy sokan érdeklődéssel fordulnak és lelkesedéssel a téma iránt, és remélem, hogy jók lesznek az eredményeink, és köszönöm a biztos, a bizottságnak, hogy ígéretet tettek arra, hogy tovább viszik ezt a dossziét. Nagyon fontos ágazat ez a biztos úr azt is ígérte, hogy a tagállamokkal együttműködnek ebben a kérdéskörben. A tagállamok néha vonakodnak az együttműködéstől, hiszen felmerülhet annak a veszélye, hogy olyan tagállamok, amelyek már sokat fordítottak az intelligens közlekedési rendszerek kialakításába, új szabványokat kell, hogy elfogadjanak. Éppen itt az ideje, hogy ezzel a jogszabályjal egyfajta közös platformot kezdjünk kialakítani minden tagállam számára, illetve a szakértőik számára, hogy a bizottság bevonásával egyeztethessenek ezekről a kérdésekről, illetve különböző gyakorlati projekteket is elképzelhetőnek tartunk, hogy egyfajta általános konszenzust alakítsunk, hiszen sokat dolgoztunk már azon, hogy ideig eljussunk, és remélhetőleg nem sokára egy olyan dokumentum születik, amelynek az alapja az a munka, amit ezen a szinten végeztünk, és nem valamiféle ránk erőltetett szisztema, rendszer, ami felülről érkezik. Persze sokakban felmerül most ez intelligensebb vagy butább rendszer, de használjuk intelligensen az intelligens rendszereket, talán ez megoldás lesz. Nem csak arról van szó, hogy egy gép mondja meg, milyen irányban vezessünk, hanem az intelligens közlekedési rendszereket intelligensen kell használni, még egyszer mondom ezt. Lezárom a vitát, holnap lesz a szavazás 12 órakor. We... Most tovább lépünk. A következő napirendi pontunkra. A kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések követelményei. Dirk